pont. Danelis képviselő jelentése kék növekedés, a fenntartható növekedés előmozdítása az EU tengeri, tengeri szállítás és idegenforgalmi ágazataiban. Four minutes. E, először is a jelentéstevőnek adom meg a szót négy percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, biztos asszony. Nagyon nagy feladat előtt állunk. A munkanélküliség kellős közepén Európában nagyot esett a versenyképesség. Új játékosok jelentek meg a pályán, a világgazdaság szinterén, ezért nagyon fontos, hogy Európában is megpróbáljunk új lehetőségeket keresni. Ilyen lehetőség az úgynevezett kék gazdaság, tehát a tengerrel, tengerészekkel, tengerészettel kapcsolatos gazdaság, és ez valóban jó együttműködésre ad lehetőséget különböző ágazatok között is, amelyek nem csak a partmenti vidékeken működnek a 28, immáron 28 tagországban, a parti turizmusnak nagyon sok formája van. Azon kívül a parti biotechnológia, a parti nyersanyag kitermelés, ásványkitermelés, a hajózás, a hajóépítés, mind olyan ágazatok, amelyeken belül a tevékenység ösztönzésével új lehetőségeket tudunk 2020 után is teremteni az európai gazdaságnak. Meg kell teremteni ehhez a megfelelő oktatási feltételeket, amelyek erősítik a munkavállalókat, és amelyek megkönnyítik a partmenti vidékek lakosainak munkavállalását is. A helyi, országos, illetve európai szintű hatóságoknak meg kell teremteniük a lehetőséget egy kék fejlődés, egy kék növekedés elindítására. Javítaniuk kell az infrastruktúrát, amely részben már létezik ezeken a területeken, a jól bevált gyakorlatokat el kell egymástól tanulniuk, és meg kell teremteniük a szükséges finanszírozást is. A kék növekedés hozzá tud járulni az európai gazdasághoz, ez egy olyan stratégia az Európai Unióban, amelynek a koordinálását meg kell szerveznünk, és más Európai Uniós szakpolitikákkal össze kell kapcsolnunk. Természetesen arról is gondoskodnunk kell, hogy a kék növekedésből minél nagy, többet profitáljunk, és ennek érdekében fontos a magán és a közszféra együttműködése. Olyan új területekről van itt szó, amelyek új prioritást kell élvezzenek. Olyan időben élünk, ahol a köz, közkiadásokat folyamatosan csökkentik, ezért szükség van arra, hogy újfajta szakpolitikákat alakítsunk ki, és újfajta tevékenységeket indítsunk be, például a tengerből kinyerhető energia területén. 2020-ig meg, meg kell, hogy valósuljon az integrált tengerpolitika, ez ugyanis az Európa 2020-as stratégia egyik része. A kék gazdaság nagyon nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy hozzáadott értéket termeljen az Európai Unió számára, de egy integrált fejlődés feltétele az is, hogy ugyanakkor a tengeri területeket, amelyek igen érzékeny, környezetvédelmi szempontból érzékeny területek, semmiképpen ne károsítsuk. Az elmúlt évek során egyre inkább a tenger felé fordult Európa, hiszen tudjuk, hogy a tengerek tudnak nekünk egy jobb jövőt biztosítani. Ezért nagyon örülök annak, hogy a bizottság nyilatkozott a kék növekedés támogatásáról. Remélem, hogy a folyamatot minél előbb meg tudjuk gyorsítani, és a megfelelő kezdeményezéseket el tudjuk indítani. Köszönöm az árnyékjelentéstevőket is a kiváló együttműködésért. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm tér Pátra Onaves asszonyt. Köszönöm ennek úr. Gratulálni szeretnék a a bizottságnak, a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a munkájukhoz, amit a kék növekedés érdekében végeztek. A halászati ágazat, az akvikultúra, a hajóépítés, Eh, foglalkoztatást jelent, eh, innovációt jelent, eh, a tengerfenéki bányászásról is beszélhetünk, olyan ágazatokról van szó, amelyek kapcsán a, ennek a jelentésnek az üzenetét meg kell hallanunk, ki kell használnunk azokat a forrásokat, amelyek új gazdagságot eredményezhetnek társadalmaink számára. Mindenféleképpen gondolnunk kell a tengerfenék, eh, eh, tengerfenék eh, által rejtett ásványi kincsek kiaknázására, kibányázására, de megfelelő technológiákat kell használnunk ahhoz, hogy ez az eljárás ehm, fenntartható legyen. Fontos, hogy új forrásokat, anyagokat, nyersanyagokat találjunk, ehhez tudományos kutatásokra van szükség, e, e, és jó döntéseket kell hoznunk az ágazattal kapcsolatban, e, miközben nem felejtjük el természetvédelmi kötelezettségeinket sem. Elnök, köszönöm szépen, a következő felszólaló Lukjeva asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, Gratulálok a jelentéstevőnek a részletes és nagyon tartalmas jelentésért, amely összefogja a különböző tengeri politikákat. Kék növekedés nem lehetséges, ha nincsen emögött tengeri kultúra, ennek nagyon fontos szerepe van ebben az erőfeszítésben. Sok intézmény, szervezet vesz ebben részt, az oktatási ágazat is, de a tanterben nem szerepelnek tengeri kérdésekkel kapcsolatos tananyagok, a tengerrel foglalkozó szakok nem túl népszerűek a felső oktatásban. A tengerparti országoknak egyértelmű stratégiára van szükségük, és integrált tengerészeti politikára, amely összefogja az intézményeket egy harmonizált szabályozási keretet létrehozva integrált eh, tengeri politikára van szükség az Európai Unióban. Visszatérve ismét eh, a fekete-tengeri politikához és ennek a jövőjéhez, amely nagyon lényeges. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 9 eh, millióan leszünk már 2015-ben, ezért tudjuk, hogy sokkal erősebb politikákat kell kialakítanunk már hét éve fejlesztjük az integrált tengeri, tengerpolitikát, és egyre több az ezzel kapcsolatos gazdálkodói, illetve kutatási tevékenység. Nagyon fontos, hogy hosszabb távú tengerpolitikát alakítsunk ki. A kék növekedés tulajdonképpen az Európa 2020-as stratégia tengerészeti pillére. Ez is azon, arról gondoskodik, hogy minél több munkahelyet teremtsünk. A kék biotechnológia, a turizmus és más olyan területek vannak, amelyek ezt lehetővé teszi, például az ásvány kitermelés, és és az akvakultúrát is meg kell említeni, hiszen nagyon, hiszen nagyon szeretünk halat enni. A, ezeket a területeket fejlesztenünk kell. Köszönöm szépen a jelentést. Damanaki asszonynak az ezzel kapcsolatos munkáját ugyanúgy köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Következő felszólaló Kriszogerusz kolléga. Köszönöm, Πρόεδρε. Eh, Θέλουμε πράγματι να αναπτυχθεί η γαλάζια οικονομία αλλά αυτή πρέπει να είναι και πιο πράσινη. A kék gazdaság mindenképpen nagyon fontos, de fontos, hogy ez a kék gazdaság egy kicsi zöldebb legyen. Sokan függenek a tengertől, és nagyon sokszor vannak különböző szennyeződések, amik a biodiversitást veszélyeztetik. Egy kék növekedés gazdaságot szeretnénk, de olyat, amely fejleszti a tengeri értékeket, és egyben meg is őrzi ezeket. Nagyon sok fiatal van, aki ö, tanulmányokat végzett ezen a területen, és akik abszolút hozzáértőek. Az is nagyon fontos, hogy olyan megközelítéseket alkalmazzunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a tevékenységek ezen a területen a gazdaságot szolgálják, de ugyanakkor szolgálják a helyi lakosokat és a ö, gazdaságot is. Morgáni úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy milyen fajta nehézségek és milyen fajta lehetőségek vannak ebben a szektorban. Nagyon fontos az, hogy azok a dolgok, amelyek benne vannak a szakadás irányában, azok ne okozzanak gondot ezeknek a családoknak. Azok a vállalkozók, akik hozzájárulnak a régió jólétéhez, azokra sem hasson ez negatívan. Olaszországban mi nagyon vendégszeretőek vagyunk, és nem szabad az, hogy egy multinacionális cégek esetleg károsan hassanak ki a turizmusra. Olyan intézkedésekre, vannak szükség, olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a hátrányos helyzetű területeket támogatják, de egyfajta védőzónára is szükség van, például az Elba szigetén is, ahol óriási recesszió volt az elmúlt időszakban. Ez új ösztönzéseket hozhatna, új ösztönzést osz, osz, ö, hozhatna ez. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Juuri päättynyt Irlannin puheenjohtajuuskausi. Köszönöm. Az irelnökség, amely most végződik, kiemelte, hogy a kék növekedés támogatása mennyire fontos kérdés. Az iránökség során nagyon sok igen nehéz probléma felmerült, ezért a kék növekedést egy kicsit mellékelték, és ezért a mostani jelentés, amelyről most beszélünk, fontos, hogy kiemelje a kék növekedést. Ami a jelentést illeti, szeretném különösen a halászatot és az akvakultúrát kiemelni, hiszen ezek, ami először eszünkbe jutnak. Szeretném a kék energia fontosságát is kiemelni. Tehát a tengeri energia források rendkívül fontosak, ugyanúgy, mint a kék biotechnológia is. Ami pedig a tengeri közlekedést és a hajóépítést illeti, Európában ö, hanyatlásnak vagyunk tanúi, hiszen a déli országok a saját hajóépítésüket támogatják, és ezért az Európai Unióval versenyhelyzetbe kerülnek. <clears throat> grazie Presidente. Io volevo... <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentés készítőnek, és ahogy aláhúzta azokat a elemeket, amelyek szerintem mindenképpen nagyon fontosak. Elsősorban fontos, hogy egy fenntartható növekedést valósítsunk meg, és fontos, hogy interakció, kapcsolat legyen a partvidékek, tengerpartok között és hogy megfelelő szervezet módon kerüljenek ezek kiaknázásra az adott övezetben. Kevés olyan terület van, ahol megfelelően lehet ösztönzésként felhasználni azoknak, akik meg akarják védeni az adott területet. Viszont fontos egy pontosítás és egy figyelmeztetés az akvakultúrán. Azt mondja mindenki, hogy fenntartható legyen, de hogy nagyon jól tudjuk, az akvakultúrákban az antibiotikumok alkalmazása és az egyéb tápanyagok azok felboríthatják az egyensúlyt. Már láttunk ilyen problémát, mert nitrátot tartalmaznak ezek a termékek. Köszönöm, Köszönöm szépen. Ezáltal lezárhatjuk ezt a napirendi pontot, és ezért meghallgatjuk most Damannáki biztos asszonyt. Először is hadd mondjak köszönetet a jelentéskészítőnek, az elnyék jelentéskészítőnek, illetve a illetékes európai parlamenti szakbizottságoknak is. Gondolok itt a közlekedési, a regionális fejlesztési, illetve a halászati szabizottságra természetesen. Nagyon jó jelentést készítettek, és örülök annak, hogy minden hozzászóló, valóban mindegyik hozzászóló felismerte azt, hogy mennyire fontos ez a jelentés és ez a kezdeményezés, és hogy ezek mennyire realista és koherens keretet teremtenek. Szeretném üdvözölni azt is, hogy a jelentés támogatja az öt fő területet, amit az Bizottság is azonosított, hiszen ezeknek nagyon nagy potenciáljuk van abban, hogy munkahelyeket teremtsenek, illetve innovációt eredményezzenek. Ez az öt terület a kék energia, akvakultúra, tengeri, illetve parti turizmus, bányászat, illetve kék technológia. Mindemellett összességében hat tényleg fel néhány specifikus pontra. Először is eh, a hajózásra, a hajóépítésre, illetve a tengeri eh, hajózásra általánosságban. Tudjuk, hogy itt vannak nehézségek, hogy ezt a jelentéskészítő és mások is eh, kiemelték. De szeretném azt is hangsúlyozni, hogy számos módon hozzá lehet járulni a, sze- a szektor fenntartható fejlődéséhez. Például lehet csökkenteni az évekházi gázok kibocsátását, meg lehet szüntetni az administratív terheket, a bürokratikus terheket és az innovációt is lehet segíteni. Tehát mindenképpen van még itt javítani való. A tengeri a tengeri, a tengerparti turizmusra kapcsolatban egyetértek abban, hogy az egyik kihívás az az, hogy megfelelő munkaerő legyen jelen. Tehát az Európai Bizottság egy kommunikációt fog készíteni a tengeri és tengerparti turizmussal kapcsolatban még ez év vége előtt. Végezetül nagyon fontos az integrált fenntarthatóság koncepciója is. Üdvözlöm azokat az agályokat, amelyeket megfogalmaztak a fenntarthatóságot illetően. Egyetértek abban, hogy a környezetvédelmi dimenziót előtérbe kell helyezni mindenfajta kék növekedési kezdeményezés kapcsán. Meg kell őriznünk a természeti környezetünket, hogyha szeretnénk kiaknázni az a kínált lehetőségeket, és nem szabad ezt szétrombolni, mint ahogy ezt sajnos módon láthattuk néha. Ezért nagyon fontos az, hogy megfelelő kutatási programok jöjjenek létre a bányászattal kapcsolatban, illetve azok hatásaival kapcsolatban. Erről már tárgyalunk az Európai keretprogram mond belül. Úgy gondoljuk, hogy ez a kutatási keretprogram a bányászattal kapcsolatban az össze fog megvalósulni. Nem szabad azt sem letagadni, hogy meg kell gyorsítani az erőfeszítéseinket az újrahasznosítás kapcsán, viszont másképp nem tudjuk garantálni az erőforrás szükségletet az ipar számára. Ezért azt javasoltuk, hogy minden opciót vizsgáljunk meg. A bányászattal új munkáikat lehet teremteni, új gazdasági lehetőséget lehet teremteni, viszont nagyon fontosak, hogy itt további innovatív lehetőségek jelenjenek meg. Természetesen ennek van feltétele, és egyetértek a jelentéskészítővel és másokkal is, hogy egy feltétel kötődik ehhez ebben a szektorban, és ez a szélesebb körű fenntartatósági erőfeszítések részét képezi, vagyis biztosítani kell azt, hogyha egy ember által készített eszköz a tengerfeneket érinti, akkor ott szigorú környezetvédelmi standardokat kell betartani. Tehát ez az, amit mi kívánunk tenni, ez az, ami történni fog. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek és minden hozzászólónak, minden képviselőnek, itt az Európai Parlamentben a támogatásukért. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel a vita lezárult, a szavazásra holnap fog sor kerülni, 12 órakor. Most rátérünk a következő napirendi pontra, Toja asszony jelentése a szövetkezetek válságkezelésére irányuló hozzájárulásról, és Toja asszonynak meg is adom a szót